enlargement strategy. A bővítési stratégia kapcsán eh, Préda úr teszi meg az első szavazatmagyarázatot. Préda úr. Mulțumesc, doamna președintă. Köszönöm